Witam Państwa na popołudniowej sesji. Folytatjuk az ülésünket. Mindenkit üdvözlök. A délutáni ülés kezdetén. Rozpoczynamy popołudniową sesję od głosowań. Kezdjük el a munkát. Először is elektronikus szavazással. Az első jelentés a tenyésztett nyulak védelmére vonatkozó minimum követelményekről szól Stefan Eck, az előadónk. 256 módosítónk van, 30 kompromisszum. Um, ekkor öné, öné a szó parancsoljon, rövid bevezetőre. Danke, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először is az árnyék jelentéstevőknek szeretnék köszönetet mondani, az ő policy tanácsadóiknak és az munkatársaiknak e saját kezdeményezésű jelentés kapcsán. Eltérő véleményünk voltak, de sikerült jó kompromisszumokat kidolgozni. <clears throat> az a tény, hogy a házi nyulak tartására vonatkozó minimális normákról eszmét cseréltünk, már ez is egy siker, hiszen 60 évig is nem, 60 évig nem szerepelt az Európai Unió menetrendjén, napirendjén ez a kérdés. Nagyon fontos, hogy felismertétük minnyáján, hogy szükség van a házi nyulak védelmére a jelentés elfogadása az első lépése volna annak, hogy a házi nyulak tartását szabályozzuk az Európai Unióban. Kedves kollégák, fontos, hogy megfeleljünk annak a növekvő társadalmi elvárásnak, hogy egészséges és magas minőségű termékeket állítsunk elő, és az állatokat is védjük, hiszen szenvedésre képes élőlényekről van szó, ezért kategórikus imperatívus kellett legyen, hogy a kiszolgáltatottakat és a védelme, védteleneket megvédjük, és szenvedésüket csökkentsük. Egy-két kivételtől eltekintve a házi nyulakat ma mind a napig élő termelési egységként tekintik, holott ezek érző lények. A nagy változások idejében, melyeket most megélünk, egyértelművé kellene tenni az embereknek a nagyvilágban, Európában, hogy parlamentünk nem csak egy hideg, bürokratikus intézmény, és hogy ismét a szívünk hangjára akarunk hallani, hallgatni. Ma szakbizottság tagjaiként lehetőségünk van arra, hogy megmutassuk a széles körű lakosságnak, hogy igenis figyelünk az állatvédelemre. Különösen a 16B bekezdés elfogadását eh, kérem, hogy támogassák. Itt eh, a jövendő törvény megalkotásáról van szó. A sok százezer állatvédő biztos hálás lesz önöknek, és a sok millió házi nyúl, ha hálás lehetne, hát hálás volna. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ekkor köszönjük a bevezetőt. Azt hiszem, hogy sokaknak, sokunknak van tapasztalata a házi nyúl tartásról. Emlékszem arra a pillanatra, amikor meghalt az egyik nyúlam, sírtam is. De hát kezdjük el a szavazást. Először szavazzunk a kompromisszumokról. Elektronikus módon. A többi kérdésben készfeltartással szavazunk. A kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zamykam Sorry, one EPP too many. Lezárom a szavazást. A néppárt részéről egy valakinek ki kell vennie a szavazókártyáját. Rendben van. Akkor lezárom a szavazást. A kompromisszumot elfogadtuk. B kompromisszum, megnyitom a szavazást. Głosujemy, zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. 82-es módosító. Ki támogatja? Tehát a C kompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást a C kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Kompromiss przyjęty. Przechodzimy do kompromisu. Elfogadtuk. D kompromisszum, mint Dani. Megnyitom a szavazást. Szóványja. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. D. Kompromisszum mondja az elnök, így ezt mondja a tolmács, és D. Kompromisszum. Oh ah, yes, yes, yes, yes. Okay, so... Ó, igen, igen, igen, mondja az elnök. Egy szóval 101-es. Ki támogatja a 101-est? Ki ellenzi? Ezt elutasítottuk.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 Elfogadtuk. 107 kézzel. 107-es mellette. Ellenem. Hát ezt ellenőrizzük le. A 107-esről megnyitom a szavazást. Dziękuję, zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Odrzucona. Poprawka 108, kto jest za? az eredmény látható, 107, 108 mellettem, ellenem, elfogadtuk. Kompromisz I. E Kompromis I. E. Ok, przechodzimy do głosowania nad kompromisem E. E kompromisszum. Megnyitom a szavazást. megnyitom a szavazást az elkompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. F kompromisszum. Dobány od kompromisszum F. Otwieram głosowanie. Megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. G kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. H kompromisszum. Megnyitom a szavazást a H kompromisszumról. Lezárom a szavazást.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 elutasítva. 160 mellette. J. Otwieram głosowanie G kompromisszum. Megnyitom a G, a J, mint János kompromisszumról az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Sienti. Elfogadtuk. 246. Ki támogatja a 246-ot? Köszönöm, ezt elfogadtuk. Kettő hetvenegy. Kérem, hogy emeljék a kezüket. Köszönöm. Ellenem. Elfogadtuk. Hát nem, ezt ellenőrizzük le, tehát akkor megnyitom az ellenőrző szavazást erről a módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 272 mellette, 172 mellette, ellene, elutasítva. K kompromisszum Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tovább megyünk az L kompromisszumra. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. M kompromisszum. Megnyitom az M, mint márolok. szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. N kompromisszum. Megnyitom a szavazást az N kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tovább megyünk. Ó, egyes kompromisszum. Az O1-es kompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kett, a száz O2-es kompromisszum, az O2-esről szavazunk. Elektronikus módon így van, igen. Tehát a 100, az O2-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Kettőszáz hármas módosító. Kettőszáz hármas. Przechodzimy do kompromisu Pi. otwieram głosowanie nad kompromisem Pi. Nem, sokkal inkább a P kompromisszumról nyitom meg a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 2.27. Hajzling úr módosítója ki támogatja ki szavaz nemmel. Ezt elutasítottuk. Azért ellenőrizzük le, megnyitom a 227-esről az ellenőrző szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Przyjęta. Elfogadtuk. do kompromisu Q. Q kompromisszum. Megnyitom a Q kompromisszumról a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Przyjęty. Przechodzimy do kompromisu R. Elfogadtuk. R kompromisszum. Megnyitom az R kompromisszumról a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezzel pedig az S kompromisszumról szavazunk. Megnyitom a szavazást az S kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Tovább is megyünk a 243-asra Hajzling úr módosítója ki támogatja, ki ellenzi. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ezért ellenőrizzük le. 243-asról megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Egy szavazat többséggel, de elfogadtuk. T kompromisszum. Megnyitom a T kompromisszumról a vitát. Otwieram Ott Otwieram. Megnyitom, mondom, a T kompromisszumról a vitát. Lezárom a T kompromisszumról a vitát. Ezt is elfogadtuk. 252-es. Nem. Egyes módosító. Ki támogatja az egyes módosítót? Ezt elfogadtuk. Kettes módosító, ki támogatja? Ezt is elfogadtuk. Hármas, ki támogatja? Elfogadtuk. Négyes mellettem. Elfogadtuk. Ötös módosító kitámogatja. Elfogadtuk. Hatos mellettem. Elfogadtuk. Hetes mellettem. Ellene. Elfogadtuk. Nyolcas mellettem. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum megnyitom az egyes kompromisszumról a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tizenegyes mellettem. Köszönöm, elfogadtuk. 13-as mellettem. Ellenem. Elfogadtuk. 14-es kitámogatja. Ezt is elfogadtuk. 15-ös kitámogatja. Elfogadtuk. 16 mellette elfogadtuk.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 Akkor a hatos kompromisszum. Megnyitom a hatos kompromisszumról a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, hetes kompromisszum, zárom a szavazást. Akkor a 66-ó. Ki van mellette? Ki ellenzi? Szerintem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 69-es. Elektronikusan rögtön, mert látom, hogy lehet, hogy ugyanaz lesz, tehát 69-es. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 70-es. Megnyitom a szavazást. 70-es, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 71-es mellett elfogadtuk. Ebben az esetben akkor az uh, így kiegészített állásfoglalás tervezetről szavazunk. Nem látok semmilyen megjegyzést, kommentárt, javaslatot. Megnyitom a szavazatot. A módosított állásfoglalás tervezetről. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk az indítványt, gratulálok a jelentéstevőnknek. Nem tudom, hogy szeretne hozzászólni a szavazás után. Köszönöm, elnök úr. A sok kompromisszummal sikerült megállapodnunk, de amit ma eldöntöttünk, és ezt el kell mondani, hogy igazából papírtigrist szavaztunk meg. Saját kezdeményezésű jelentésről van szó, és ezt a plénumra vinni, és utána a bizottság elé, és pedig igazából nem rejlik benne egy jövőbeli jogalkotási tervezet. Tehát a képviselők felét körülbelül meg kell nyugtatnom, meg is nyugtatjuk őket, de a szenvedő állatoknak nem fogunk segíteni. De nem fogom feladni a harcot, és a plenárison találkozunk, és benne lesz az, amit most nem értünk el, és foggal körömmel fogok harcolni érte. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor hozzászólás igény még? Köszönöm szépen, elnök úr. Azért jelentkezem, mert Stanislav Polcsák kolléga, aki a frakciónk részéről feldolgozta az anyagot. Még itt van, de már nincsen a frakcióban, és szeretnék megköszönni neki a munkát, és a új bizottságában pedig sok sikert kívánok. Igen, én is szeretnék a képviselő úrnak köszönetet mondani, és sok sikert kívánni. Biztos, hogy hiányozni fog nekünk még nagyon fiatal, tehát még vissza is jöhet. Köszönöm. Köszönöm, és remélem találkozunk. Köszönjük szépen. Szeretném megköszönni az előadónak ismét. Lehet, hogy nem százszázalékos siker, de akkor is csak egy lépés előre. Most pedig áttérünk a 12-es napirendi pontra. Ez pedig a felelős ló tartás és tulajdonlás. Julie Görling az előadó esetleg ha itt van, akkor megadom neki a szót. Köszönöm, elnök úr. Egy kicsit visszafogott vagyok, mert és ebben a jelentésben nagyon sok ló téma van. Az ember és a ló már több ezer éve barát, és ezzel a jelentéssel reméljük, hogy a felelős lótartást előmozdítjuk majd az Európai Unióban. Köszönöm az összes árnyék előadónak, nagyon jó volt az együttműködés, és most nem is szeretném szaporítani a szót. Köszönöm képviselőasszony. És most átmehetünk a szavazásra. Az egyes módosítóval kezdjük, ki van mellette. Ki van mellette? Köszönöm, elfogadtuk. Kettes módosító mellett. To jest przeciw. Odrzucona. Ellene, elutasítva. Tehát a hármas mellett ellene elfogadtuk. Négyes mellett ellene elfogadtuk. Hatos mellett elfogadtuk. Hetes mellett ellene elutasítva. Nyolcas módosító mellett elfogadtuk. Az A kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Igen? Nem. Tehát az a kompromisszum, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A B kompromisszum. Megnyitom a szavazást a B kompromisszumról. Elfogadtuk. A kompromisszum C. Áttérünk a C kompromisszumra. A C kompromisszumról szavazunk, megnyitom. Zárom. A D kompromisszum, megnyitom a szavazást a D kompromisszumról. Zárom a szavazást. Rendben. Akkor a 118-as módosítóról szavazunk. Mellette. Ki van mellette? Köszönöm. Ellene? Elutasítva a 119-es mellett elfogadtuk. 120-as mellett, a 120-as mellett ellene elutasítva. Akkor ezt még egyszer ellenőrizzük, akkor a 120-as. Megnyitom a a 120-asról. Zárom a szavazást. mert nem mindenki emelte fel rendesen a kezét, nem láttuk rendesen. Most akkor az E kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. áttérünk a 128-asra, és üdvözlöm Tarabella urat mellette, ellene, elutasítva. Az F kompromisszum, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Köszönöm, elfogadtuk. Áttérünk a G kompromisszumra, G kompromisszum. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Ki van a 228-as mellett? Ellene? Elutasítva. Ellenőrizzük. Tehát 228-as. Megnyitom a szavazást. Zamykam. Czekałem na pana posła. Zárom a szavazást. Tehát Dorfman úrra várunk. Köszönöm. És akkor most lezárjuk a szavazást. Poprawka przyjęta. E, pan, e, popraw... Elfogadtuk. H kompromisszum, H kompromisszum. Zárom a szavazást. Megnyitom a szavazást az I kompromisszumról. Zárom a szavazást. a 166-os módosító mellett, 166-os mellett, 166-os mellett, ellene, elutasítva. A J kompromisszum, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Przyjęty. Przechodzimy do kompromisu. Elfogadtuk. Most a JA kompromisszum, ki van mellette? Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. K kompromisszum mellette, a K kompromisszum mellett megnyitom a szavazást. Nekem głosowanie. Zárom a szavazást. Przechodzimy do kompromisu. Elfogadtuk, tehát az L kompromisszumra térünk át. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. M kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Szá 219-es módosító mellett. Ellene. Elutasítva. 220. Tehát ellenem mellette elutasítva. Akkor ellenőrizzük. Tehát a 220-as. A 220-as. Megnyitom a szavazást. 220. 220. Zamykam głosowanie. Záró a szavazást. Elutasítva. Poprawki 226. Akkor a 226-os mellette, ellene, elutasítva. 227-es mellett. Elfogadtuk, köszönöm. Az eh, N kompromisszum. Megnyitom a szavazást az N kompromisszumról. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Az O kompromisszumról megnyitom a szavazást. O kompromisszum. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. a 232-es módosító mellett. Köszönöm, elfogadtuk. A P kompromisszum, megnyitom a szavazást, P kompromisszum, zárom a szavazást, elfogadtuk. Q Q kompromisszum, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Az R kompromisszum mellett, illetve megnyitom a szavazást. R. Zamykam głosowanie. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Az SS kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. A T kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Zárom a szavazást. Sienti. Elfogadtuk. Przechodzimy do poprawki 95. 95-ös módosító, Caputo úr módosítója mellette. Elfogadtuk. A 204-es 251-essel azonos, tehát erről a kettőről közösen mellette elfogadtuk. U kompromisszum, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. V kompromisszum. Megnyitom a szavazást a V kompromisszumról. Zamykam głosowanie. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A VA kompromisszum, megnyitom a szavazást. Zamykam Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Át térünk a 9-es módosítóra mellette, 9-es módosító mellett, elfogadtuk. a dupla V kompromisszum. Zárom a szavazást. Sienti, Przechodzimy do kompromisu I. Elfogadtuk. X kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Y kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Zárom a szavazást. Przechodzimy do kompromisu Z. Otwieram głosowanie. Z, e, Z e, kompromisszum. Lezárom. Harminckettes módosító következik mellette. Ellene elutasítottuk. Hár, 33-as mellette ellene. Szerintem talán elfogadtuk, de azért jobb, hogyha ellenőrizzük ezt. 33-asról szavazunk, megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie nad poprawką 33. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, elutasítva. 35-ös mellette, ellene, elutasítottuk. 36-os mellette, elfogadtuk. 37-es mellette ellene ellenőrizni fogjuk, a 37-esről szavazunk. Nekem guszolványi. Lezárom. Elutasítva. AA kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. BB következik, BB kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. CC kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 57-es, mellette. Hújtem a féle, mellette. Ellene. Ellenőrizni fogjuk az 57-esről szavazunk. Przyjęta pewnie większością, ale zobaczymy. Przyjęta. Komprom Elfogadtuk. DD kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. E E kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Bezárom. Elfogadtuk. FF kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. 72-es módosító mellette, ellene, elutasítva. Most pedig a teljes szövegről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Záró szavazás tehát, módosított formájában erről a javaslatról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy szeretne valamit mondani a jelentéstevő. Gerling asszony, mondaná valamit? Nem jó, akkor köszönjük szépen. Egnyúl. Igen. Történeti fontosságú érveket szeretném, érvet szeretnék elmondani. Hét és fél év telt el azóta, hogy elkezdtem itt dolgozni, és azóta először fogadtak el egnyú módosítót. Lehet, hogy azért, mert velem akart kedveskedni, lehet, hogy azt mondták, hogy ma megmondták önnek, hogy ma van a szülinapom, de az is lehet, hogy végre az igaz útra sikerült önt terelni. Why did you vote against the report? De miért, szavaz, miért szavazott a jelentés ellen? Lehetet, hihetetlen. I was asked why I voted... Úgy látom, valami mást is szeretem volna mondani. UKIP-nak az a politikája, ahogy mindig e- ellen szavazunk ilyen kérdéseket, de úgy próbáljuk azért meg, úgy próbáljuk meg feljavítani egy jelentést, hogy módosítókat nyújtunk be. Mindig is ezt csináltuk, én is ezt csináltam most. Bravo pana posła. Na tym polega demokracja. Jól van, hát jogában áll ez a demokrácia. 13-as napi rendi pont következő az Európai Unió Költségvetés, Európai Bizottság 2015-ös mentesítés. Jár úr ennek a kérdésnek a jelentéstevője, a KONT szakbizottság, az illetékes szakbizottság, ott pedig Teller úr a jelentéstevő. Jár úr a vélemény előadója, tehát gondolom szeretne hozzászólni. Parancsoljon jár úr! Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni az árnyék jelentéstevőknek a munkát. Hét kompromisszumos öm, módosító sikerült kialakítani, mely 36 módosítót ötvöz, és az árnyék jelentéstevők Az árnyék jelentéstevők ülését eh, a parlament igazgatásának tudomása nélkül meg tudtuk tartani. Ez megnyugtató, hogy eh, a parlamenti adminisztráció vigyázó tekintetén kívül is tudunk dolgozni. Voltak éppen arról van szó, hogy 2,9%-kal csökkenő tendenciát mutat a hiba százalék az agrárpolitika fel, eszközeinek felhasználásában negatív rekordot értünk el a második pillérben, hiszen itt 2%-os hiba százalék, a harmadik pillérben 7%-os. Igyekeztünk jobban differenciálni a hiba kulcsokat, hiszen a közvetlen kifizetéseknél olyan hiba kulcsokat fedeztünk fel, hiba rát, hibákat fedeztünk fel, amelyeknek nincsen pénzügyi kihatásuk, tehát különbséget kell tel között, azon hibák között tenni, amelyek pénzügyi kárt okoznak az uniónak, azok a között, amelyek nem, és azok között, amelyek szándékos csalárt szándékból kerültek elkövetésre. Egy szóval az közös agrárpolitika versenyképességét kell megteremteni, és ezt kell megvizsgálni. Sikeres tehát ez a jelentés a Költségvetési Ellenőrzősi Bizottságban dolgozó kollégák számára is. Azt mondhatjuk, hogy sikerült nagyon kis hiba százalékkal eljuttatni a kedvezményezettekhez a pénzt. És most pedig örömmel tekintek a szavazás elé, elnök úr. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że chwalił pan Köszönöm szépen. Gondolom. A véleményre is utalt, illetve a rendeletre is. Ha gondolják, akkor most rögtön rá is térhetünk a szavazásra. F. Kompromisszum, megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Négyes módosító mellette, köszönöm, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, elutasítva. Hatos mellette, elfogadtuk. Hetes mellette, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, elutasítva. Tízes mellette, ellene, elutasítva. Tizenegy mellette, elfogadtuk. Tizenhárom mellette, ellene, elutasítva. Tizenkettő mellette. Ellenem 15-ös mellette elfogadtuk. 14 mellette ellene. Ezt ellenőrizni fogjuk. Głosowanie. 14-esről szavazunk, tehát megnyitom a szavazást. Czekamy na panią na wnioskodawczyni poprawki, czekamy jeszcze. Megvárjuk azt is, hogy Nahel az, hogy szavazzon. Jó, köszönjük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. De nem sokan múlt. A kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. D kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárva. Elfogadtuk. G kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 27-es mellette. Elfogadtuk. 28-as mellette elfogadtuk. 29 mellette ellene elutasítva. 30-as mellette ellene elfogadtuk. 31 mellette elfogadtuk. 32 mellette ellene elutasítva. 33-as mellette ellene elutasítva. B kompromisszum, megnyitom a szavazást. Kompromisszum B. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 39-es mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 42 mellette. Ellene. elutasítva. Ellenőrizzük. 42-esről szavazom, megnyitom a szavazást. Otwieram głosowanie nad poprawką 42. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 43-as, 44-es, ezekről együtt fogunk szavazni, mellette, ellene, elutasítva. Szerintem ezt nem kell azért ellenőrizni. 48 mellette, ellene, elutasítva. Ha 47 mellette, elfogadtuk. 49. Mellette? Nem? Mégsem. Helyesbít az elnök 46-os, második rész mellette, ellenem? Elutasítva. 50. Mellette, ellenem? Elutasítva. 59 mellette. Ötvenkilencesről szavazunk. 59-es. Az 50-est elutasítottuk, ezért az 59-esről kell szavazni mellette, ellene elutasítva. 51-es következik, járféle módosító mellette. Elfogadtuk. 52 mellette elfogadtuk. 53-as mellette elfogadtuk. C kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatvanas. Mellette ellene elutasítva. E kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 67. Szanyi féle. Mellette. Ellene. Elnézést, de ezt mindenképpen ellenőrizni kell a 61-esről szavaz. Zamykam głosowanie. Lezárom. Elfogadtuk. Egy szavazaton múlt. Gratulálunk Szanyi úrnak, egy szavazaton múlt. 71-es mellette. Ellene. Elutasítva. 72 mellette Elfogadtuk. 73-as. 73-as. Mellette, ellene. Elutasítva. Most a záró szavazás következik. A teljes véleménytervezetről fogunk szavazni, annak módosított formájában megnyitom a szavazást. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig megadom a szót a jelentést előadónak, nem szeretne hozzászólni, se baj, én azért köszönetet mondok, ezért a véleményért. Köszönöm. A szavazás végére értünk. Przechodzimy do Folytatjuk tehát a munkát. 14-es napi rendi ponttal folytatjuk a munkát a napi rend szerint. Voltak éppen még korábban is vagyunk, mint amit beterveztünk. Tehát esetleg akkor várjunk egy picit. Czy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 14 pont a megfelelő finanszírozási szerkezet Európa régiói számára pénzügyi eszközök és támogatások egyensúlya az uniós kohéziós politikában. Ez egy új megközelítés, jobban megbízhat, megbízhatóbbá akarjuk tenni a pénzügyi eszközöket, tehát hosszabb ideje dolgozunk már ezen a témán, Írországban és sok más országban konferenciát tartottak a kérdésről. Az Európai Bizottság foglalkozott a kérdéssel. A cél az, hogy új támogatási eszközöket dolgozzanak ki, melyek megbízhatóbbak, mint az közvetlen kifizetések. Ez egy a regi által kezdeményezett, illetve regi által jegyzett dokumentum, a mi véleményünket pedig Miguel Viegas jegyzi. Azt hiszem, hogy megadhatjuk Viegas kollégának a szót. Hitelek, mikor, hitelgarancia, mikrofinanszírozás, kockázati tőke, ezek fogják a támogatásokat helyettesíteni, ezek az új támogatási formák. Véges úr, öné a szó. Napam muito obrigado. Jó napot kívánok, kedves képviselőtársaim! Voltak éppen a következőt próbáltuk tenni. Igyekeztünk meg, megállapítani, hogy a mezőgazdaság területén fennálló pénz, pénzinstrumentumoknak bármilyen eredménye van-e, bármilyen sikere van-e. Két meghallgatást tartottunk a véleményük elkészítése előtt, egyet itt a part- parlamentben, egyet pedig Portugáliában. A portugál meghallgatásra a mezőgazdák, a gazdálkodók érdekképviseletét hívtuk meg, meghallgatandó a véleményüket. A szöveg, amelyet itt bemutatunk, ennek az erőfeszítésnek az eredménye, amelynek során az érdekképviseletek és a véleményt kidolgozó szakértők és képviselők gondolatát megjelenítsük. Volt, aki a meghallgatás után még speciális hozzájárulását jutott el hozzánk, véleményét írásban. Én pedig ma azért vagyok itt, hogy meghallgassam, hogy a képviselőtársak hogyan vélekednek a dokumentumról. A közös agrárpolitika második pillére fontos zálogát adja a vidéki fejlesztésnek. E második pillér keretében nagyon fontos, hogy elismerjük, hogy a kis és közép gazdaságok nagy nehézséggel küzdködnek, egy válságot élnek át, ezt meg kell értenünk, és figyelembe kell vennünk azt is, hogy milyen nehézséggel állnak szemben. A pénzinstrumentumok, a támogatási eszközök a mai napig voltak éppen csak nagyon kis eszközben, e részben kerültek használatra a mezőgazdasági politikában. Kevés olyan ország van, akik a finansz, a pénzügyi eszközöket, a finanszírozási eszközöket használják a mezőgazdaság finanszírozásában. Mi ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy ezek a pénzügyi eszközök lehetőséget is kínálnak. Miért? Azért, mert a mezőgazdaságban nehezen, fér hozzá, nehezen férnek hozzá a vállalkozások a hitelekhez, és ezen pénzeszközök lehetőséget kínálnak arra, hogy ezt a potenciált felhasználják. A mezőgazdasági szövetségek, a gazdálkodók szövetségeinek véleményei iránymutatók voltak a tekintetben, hogy érdemes a pénzügyi eszközöket, a financial instrumenteket használni a támogatási eszközök kiegészítésére. Nem a pénzügyi támogatások helyére kerülnének, tehát a pénzügyi eszközök, hanem ezeket egészítenék ki. Ezt mondták, erről számoltak be a gazdálkodók érdekképviseletei. Mi egy-két javaslatot készítünk elő arra, hogy mit lehet tenni, a feldolgozóipar, a piacra juttatás, az áruk szállítása, vagy akár a termőterületek öntözése területén. Ezen említett területek hasznára válhatna, hogyha a mezőgazdaság finanszírozására pénzügyi eszközöket felhasználnánk. Ez az a vörös fonál, amely végig húzódik véleménytervezetemen, és most kíváncsian várom az önök véleményét. Köszönöm szépen. Rövid, de velős volt ez a bevezető, éppen ezért megadom az első felszólalónak a szót, és elég időnk lesz a vitára. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm az előadónak, a javaslatot, és köszönöm a bevezetőjét is. Én kiegé, én póttagja vagyok a REGI szakbizottságnak, a vidékfejlesztési szakbizottságnak, és a mindkét, ilyen módon mindkét szakbizottságban hozzászólok majd a jelentéstervezethez. Ma nagyon aktuális a témája ennek a, jelen, ennek a véleménynek, hiszen a gazdálkodó nem él izoláltan, hanem az egész szociális struktúra része egészségügyi szolgáltatásokra, szociális szolgáltatásokra, kulturális, oktatási szolgáltatásokra van szüksége a gazdálkodónak és családjának a LEADER program pedig éppen, hogy nem csak a mezőgazdaságot szólítja meg, hanem a mezőgazdasági ö, vállalkozásokat és a közinfrastruktúrát is. Célja az, hogy javítsa a, gazdaság, a gazdálkodók életének minőségét. A strukturális alapok eszközeit is fel lehet használni egy célra. Ideális megoldás az volna, hogyha strukturális kohéziós alapokat a LEADER program kiegészítéséhez lehetne használni. Ilyen módon a helyi döntéshozók, a helyi gazdálkodók dönthetnének arról, hogyan lehet optimálisan felhasználni az egyes alapokat és pénzeszközöket egy régióban. Ez segítene a régióknak, hogy gyorsabban fejlődjenek. Hogyha a régió alulfejlett vagy lassan fejlődik, akkor maguk a gazdálkodók sem tudnak növekedni. Sok ország, így Litvánia is hibát követel, amikor a regionális amikor a központi hatóságok büszkélkednek az eredményekkel, és a régiókról elfeledkeznek. Mi azonban azt szeretnénk, hogy az egyes régiók között a lehető legkisebb különbség álljon fenn, azonban a mai rendszerben erre nincsen lehetőség, hogy kiegyenlítsük őket, és nagyon sokszínű a kép. Éppen ezért arra szeretném buzdítani a tagállamokat, hogy a helyhatóságokra bízzák a hozzáadott érték megteremtését azáltal, hogy a strukturális alap, a kohéziós alap és a regionális fejlesztési alap eszközeit és felhasználásának kombinációjáról mondjuk döntsenek. Tehát nem szabad, hogy a központi hatóságok vegyék át a régiók költségvetését, illetve döntési hatáskörét. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az előadónak ezt a bevezetőt. Úgy hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ezekről az eszközökről beszéljünk. Ú, ezen felül a Regi Szakbizottság tagja is vagyok, és itt a Regi Szakbizottságban gyakran beszélünk arról, hogy hogyan lehet felhasználni vidéki térségben az európai forrásokat. Nagyon támogatónak, támogatandónak tartom, hogy az egyes alapokat szinergikus módon használjuk föl, intelligens módon döntve arról, hogy melyik forrást hogyan lehet felhasználni, és fontos, hogy az intelligens település koncepcióját megteremtsük, mit jelent az? Az, hogy akár a helyi térségben is hozzáférhető legyen az egészségügyi ellátás, az oktatás. Ezzel vonzóvá tesszük a vidéki térséget, és így életlehetőséghez biztosítjuk a, legkisebb gazdasági egységeket is. Úgy gondolom tehát, hogy a hangsúlyt arra kell helyezni, arra a szempontra kell helyezni, hogy hogyan lehet összegezni ezeket az alapokat, az EFSZ-t, a strukturális alapot, a vidékfejlesztési alapot és a többit, a Horizon 2020-at is akár. Az a fontos tehát, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot, mindig a gazdálkodók érdekeit figyelem szem előtt tartva, megerősítve azt, hogy minél kisebb ellátási lánccal tudják terméket értékesíteni, és ugyanakkor jobb megélhetési lehetőségekkel rendelkezenek, máskülönben soha nem lesz vonzó a vidéki térség. Nagyon nehéz termelni, de nagyon nehéz el is adni a termékeket. Éppen ezért mondom, a figyelmet elsősorban a termelésre, a terme, termékek tárolására, és azután a piacra juttatás szempontjára kell helyezni. Mindezt elmondva, az európai versenyképesség szempontjáról sem szabad megfeledkezni. Ma itt járt a brazil mezőgazdasági miniszter, és aggódott országa mezőgazdaságának versenyképességéért, de mi is aggódunk a mi gazdaságunk versenyképességéért. Köszönöm. Köszönöm szépen. Esetleg én is hozzáfűznék valamit. A kohéziós politikában nagyon fontos lenne, hogy lehetőleg minél több pénzt szánunk a vidékfejlesztésre. Hiszen amikor a Vidékfejlesztési Bizottságban dolgoztam, akkor ezt nagyon sokat hangsúlyoztuk. Tehát ezt nem szabad elfelejteni. Ez egy kihívás, és amikor a kohéziós politikáról beszélünk, akkor nem szabad elfelejteni, hogy ez a második pillérben van, és a második pillérből pedig nem egy túl sok pénz a vidékfejlesztésre. Most a következő felszóló. Köszönöm szépen, hogy én is mondhatok valamit a jelentéshez négyes pontról szólnék. Itt sok mindenről van szó, itt mindenki bólogat, mindenkinek az a vélemény, hogy legyen is így, maradjon is így, de szerintem a leglényegesebb a négyes pont, hiszen itt arról van szó, hogy minden, ami a kettes pillérben van, nem árthat az egyes pillér tartalmának. Tehát igazából ez egy eldorádó lenne, de tudjuk, hogyha a második pillért erősítenénk, és én erősíteném, amennyire csak tudom, de az nem szabad, hogy az első pillért erősítse. Tehát, hogyha ebben a modellben maradunk, első pillér, második pillér. És itt mindenképpen abból kell kiindulni, hogy ha a második pillért erősítjük, hogy akkor Eldorádóból kapjuk a pénzt, és oda tesszük, hanem a második pillér erősítése azt jelenti, hogy valahonnan elveszünk pénzt. Tehát más területről nem fogunk pénzt kapni, és mindenkit arra kérek, hogy ha arra gondolnak, hogy ez egy jó jelentés, akkor gondoljanak arra, hogy ne az első pillérnek ártsanak. Tehát nagyon jó projektek vannak, én nagyon, nagyon jó dolog, hogyha az első pillérből a másodikba rakunk át pénzt értelmes projekteknek. Nagyon szépen köszönöm. Basson képviselő. Oui, merci président. Tout d'abord, je souhaite faire une remarque. Köszönöm szépen. Először is eh, a B ponttal kapcsolatban szeretnék valamit mondani. Elvileg ugye a hagyományos eh, mezőgazdasági eh, munkálkodás alapegysége a családi gazdálkodás, ez van ideírva. Nos, az a gond, hogy immáron a családi gazdaságok mérete nem nő, és nagyon sok a kicsi és a közepes gazdaság. Örök elvileg, illetve ez a jelentés elvileg meg akarja ezt a modellt védeni, megmenteni. Szerintem pedig ipari, iparosított megoldásokra van szükség. Nem szeretném, hogyha különböző finanszírozások felváltanák a támogatást finanszírozás a bankokon keresztül történik, tehát alapvetően itt bankokról van szó. A gazdáknak ez nem érdeke, és nyilvánvaló az is, hogy itt függőség viszony áll fenn a gazdák, illetve a bankok között. Megfelelő európai pénzügyi eszközökkel kell az Európai Uniónak fellépni. A sajnálatos módon a különböző eszközök, vidékfejlesztési eszköz, stb. nem volt alkalmas arra, hogy az egyenlőtlenségeket kiegyenlítsék, vagy megállítsák az Európai Unióban. Ezért kéne valahogy ezt a tendenciát a visszájára fordítani. Köszönöm. Köszönöm. Elnök úr. Igen, tisztelt előadó ez a legjobb pillanat, hogy megvitassuk ezt a dolgot a félidős áttekintés előtt, és a kap áttekintés előtt. Mindenképpen intelligens, fenntartató növekedésre van szükség az Európai Unióban. És az Agri Szakbizottság tagjainak pedig a mezőgazdaságban egy több réteges szektort kellene látniuk. A források tekintetében pedig figyelnünk kell a vidékfejlesztésre is. De ne csak, a, ne csak ebből kapjon a vidékfejlesztés pénzt. Hiszen a mezőgazdasági vidékek messze vannak a központoktól, az adminisztrációs közigazgatási központoktól, ami az infrastruktúrát megnehezíti. Tehát a fizikai és pénzügyi infrastruktúráik is nehezebb és éppen ezért a jelentés utolsó verziójában ki kell hangsúlyoznunk ezt, ki kell hangsúlyoznunk a távoli vidékek és a központ közötti különbségeket. És természetesen nagyon fontos az, hogy a zárt termelési ciklusokba is több pénzt ruházzunk be. Hiszen a legtöbb forrás általában a termelésre, a csomagolásra és tárolásra megy el. Tehát így tudjuk ezt a zárt ciklust megőrizni, és így tudjuk megtartani a lakosságot a vidékies térségeken. És így, amennyiben ez megvalósul, ez a zárt ciklus, akkor kevésbé függenek a perifériák a központtól. Írásban is szeretném majd bemutatni a módosítóimat, és úgy gondolom, hogy minnyáján ugyanúgy gondolkodunk. Köszönöm szépen! Dorfman képviselő. Köszönöm, elnök úr. Ha jól értem a négyes pontot, én nem úgy értem ezt, mint nagy kolléganő. Tehát itt szerintem itt most nem arról van szó, hogy első vagy második pillér, hanem arról van szó, hogy itt a egy első vagy a második pillérben található támogatásokat akarjuk-e mozgósítani. Tehát a négyes pontban az van, hogy igazából a forrásokat nem lehet arra használni, hogy a kap költségvetését csökkentsük. Hiszen mindenképpen figyelnünk kell, főleg akkor, amikor úgy gondoljuk, hogy mindent megoldhatunk forrásokkal, nem mondhatunk meg mindent olyan pénzekkel, olyan támogatásokkal, amelyet kiveszünk az egyes vagy a kettes pillérből. Én nem vagyok ezzel annyira, nem értek annyira egyet ezzel. Az ötös pontban legyen, itt csak közösségi projektekről van szó, tehát hogy a támogatást csak közösségi projektek kapjanak. Tehát, hogyha megnézem a Juncker alapot, akkor legyen meg a lehetőségünk, hogy legyenek platformok, hogy az egyszerű gazdák is hozzáférhessenek. Tehát például olyan fiatal gazdákra gondolok, akik elkezdik a pályájukat, ők természetesen nagy anyagi igényekkel rendelkeznek. És ne pazaroljuk itt el a forrásokat. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a Költségvetési Bizottságban vagyok rendes tag, így aztán bánt az, hogy nincsenek megfelelő finanszírozási eszközeink, Viszont vannak olyan eszközeink, amely az Európai Parlament hatáskörén, ellenőrzési körén kívül, tehát a költségvetésen kívül alkalmazandó. A pénzügyi eszközöket úgy találták ki, hogy ezeket egyszer majd visszafizetik. És aztán blogban természetüknél fogva utasítom el ezeket, de lássuk be, hogy mégiscsak kiegészítő szerepük van Sajnos sok szakpolitikát elfelejtünk támogatni, csupán azért, mert vannak finanszírozási eszközeink. És itt nagyon is sújtva van a vidékpolitika. Gondolkodjunk el azon, hogy a két dolog hogyan egészítheti ki egymást. A strukturális alapok, tehát nem csak a kapra és a második pillére gondolok, hanem a vidékfejlesztési alapra is, Tehát azt kell kidolgozni, hogy ezek hogyan egészíthetik -e egymást a finanszírozási eszközökkel, vagy pénzügyi eszközökkel. Nagyon-nagyon óvatosan kell ezekkel bánni, hogy még megmaradjon az egészséges és erős vidékpolitika Európában. Köszönöm. Akkor az Európai Bizottság szeretne hozzászólni? kérem, hogy mutatkozzon, mert sajnos nincs itt a neve a listámon. Yeah, good afternoon. Thank you, Chairman. Jó napot kívánok. Michael Pilke vagyok. Én a mezőgazdasági főigazgatóság azon osztályáról jövök, ahol a különféle forrásokkal, támogatásokkal foglalkozunk. Itt a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés egyik legfontosabb kérdése, a támogatások kérdése. Ezek a források természetesen nem egyedül működnek, hanem úgy, hogy kombinálni kell őket más formákkal. Nagyon fontos az, hogy figyelembe vegyük a lehetőségeinket is. Vannak olyan területek, eh, ahol igazából nem kapnak támogatást a farmerek, más helyzetekben nem férnek hozzá a pénzügyi támogatáshoz, és eh, itt eléggé hezitálnak. Tehát úgy gondoljuk ezeket a pénzügyi eszközöket, hogy ők kiegészítik tökéletesen azt, amely a mi költség, a mi vidékfejlesztési politikánkkal függ össze. Mi nem hajtunk végre úgy pénzügyi eszközöket, mint a tagállamok. Tehát a tagállamok felelőssége, hogy egy ex ante kiértékelést végezzenek, és ez azért szükséges, hogy biztosítsuk a komplementaritást. Tehát, hogy meglegyenek a pénzügyi eszközök, a források, és így lehet kombinálni a különféle eszközöket a vidékfejlesztésben. Másrészt a pénzeszközök további potenciált jelentetnek, főleg a fiatal gazdáknak, illetve megkaphatják a támogatást, és ez a földtámogatási rendszerben bonyolultabb. És nagyon fontos az, hogy a működő tőke lehetőségük rájön, amikor elkezdik a munkájukat. Tehát itt nagyon fontos, hogy előmozdítsuk ezeket az eszközöket, és nagyon fontos az, hogy a tagállamok tekintetében legyen egy céltudatos tréning, amelynek segítségével kialakíthatjuk a tagállamok számára a testre szabott forrásokat. Tehát ami a tőkéhez való hozzáférést jelenti, az tagállam és tagállam között nagyon különböző lehet. Tehát most a végére érve, mindenek előtt ismét üdvözlöm ezt a jelentést, jelentéstervezetet, és önöket is szeretném megkérni, hogy mozdítsák elő a finanszírozási szerkezetet, a pénzügyi eszközöket a megfelelő fórumokon, hiszen még mindig látok valamilyen habozást hogy ne alkalmazzák ezeket a pénzügyi eszközöket. Tehát az ex ante kiértékelés nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a pénzügyi eszközöknek van-e értelme egy adott helyzetben, vagy pedig jobb lenne vidékfejlesztési eszközöket alkalmazni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor most Flanagan képviselő szót kér? Igen. Csak annyit akartam mondani, tehát itt megjegyzem, hogy a saját szempontomra az az elképzelés, hogy a pénzügyi eszközök a közvetlen kifizetéseket helyettesítik, ez remélem soha nem történik meg, de még mindig aggódom, hogy ez lesz. De szerintem mindenképpen kutatásokat kell folytatni, hogy a termelők mennyire függenek a bankoktól, óriási mértékben függenek a bankoktól. Tehát, tehát itt azt hiszem, hogy egy szocialista vagy valamilyen baloldali azt mondhatja, hogyha a termelők profitra tennének szert abból, amit termelnek, akkor erre az egészre nem lenne szükség. Tehát, hogyha a termelőket megfizetnék azért, amit termelnek, akkor nem kellene ilyen eszközöket kitalálni. Tehát itt mesterségesen kreáljuk az árakat, tehát egyszerűen profitot kell termelniük is. Dziękujemy bardzo. Jeśli, oczywiście, tak, tak, tak, tak, jeszcze pan poseł sprawozdawca, pan poseł Wiegas, bardzo proszę. Wiegas úr, megadom önnek a szót. Bom, eh, muito rapidamente, em primeiro lugar, agradecer os Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az észrevételeiket először is. Tudomásul vettem ezeket az észrevételeket, és úgy tűnik, hogy eh, konszenzus alakult ki azzal kapcsolatban, hogy óvatosságra kell törekedni, illetve a kiegészítő jeleget kell hangsúlyozni a különböző eszközök között, de nagyon sok jó gondolatot hallottam, és természetesen amennyire lehet ezeket, ezeket be fogom venni a szövegbe, azért vannak megkötéseink, hogy ilyen hosszú lehet a szöveg. Az infrastruktúra, a szolgáltatások, ezek mind meghatározzák azoknak az élet, életkörülményeit, akik vidéken laknak. A különböző típusú támogatások, a struktúrális alapokkal való kötődés, szerintem ez egy nagyon fontos gondolat volt, amire az egyik kolléga utalt. Aztán nagyon fontos az a támogatás is, amit a hozzám alapján adnak. Biztosítani kell a gazdák jövedelmét, ez biztos. De a kap első pillérét is meg kell tartani rövid ellátási látokra kell törekedni, ez is nagyon fontos, ezt is igyekszem valahogy bevenni a szövegbe. Az az elképzelés, hogy az infrastruktúrát, a helyi infrastruktúrát megtartsuk a helyi, a vidéki területeken, és ezáltal a munkahelyek teremtését is elősegítjük. Szerintem ez is nagyon fontos, ezt is, ez is megfontolandó. Az ötös bekezdésre reagáltak, mi szerint ki kell zárni az egyéni támogatást, ez jó, erre. Ezt mi se szeretnénk, hogy ez bekövetkezne. Köszönöm még egyszer a sok ötletet, gondolatot, mindent feljegyeztem. Szerintem nagyon pozitív vitát, vitán vagyunk túl. Remélem, mi hamarabb kéz is lesz a szöveg, amit mindenki el tud majd fogadni, és gondolom ezt gyorsan is fordítják, majd köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm az előadó úrnak, köszönöm a bizottságnak is. Január 26-a délután 4 óra a módosítók benyújtásának határideje. Örülök, hogy a pénzügyi eszközök ügyében ilyen jól sikerült ez a vita. Azt gondolom, hogy ezek sokkal alkalmasabbak arra, hogy több gazdának adjanak támogatást, vagy nyújtsanak támogatást. A második dolog, a bankok. Nyilván nem az összes típusú kifizetésre gondoltunk, csak a közvetlen kifizetésekre, de van a támogatásoknak más típusa is, ezeket nyilván föl lehet váltani. Nekünk az a tapasztalatunk Lengyelországban, hogy nagyon aktuálisak voltak, például a Világbanktól kapott akkori segítsége. Köszönöm szépen ezt a vitát, térjünk rá a 15-ös pontra, az ökológiai termelés és az ökológiai termékek címkézése, valamint az Európai Parlament és a Tanácsi Rendelet módosítása. Heisling jelentésről van szó, Heisling úr az előadó. 14 ülésre került sor a háromoldal egyeztetés keretében. A parlament és a tanács álláspontja, illetve a bizottság álláspontja közeledett egymáshoz. Azonban a szlovák elnökségnek nem sikerült elérni azt, hogy le is zárják ezt a háromoldalú egyeztetést. Még mindig vannak vitás kérdések. A máltai elnökség képviselőjének is fel fogjuk majd tenni ezt a kérdést. Most pedig szeretném Hajszling úrnak megadni a szót. Kérem szépen, hogy részletesebben számoljon be arról, hogy hogyan is állnak a tárgyalások jelenleg a három oldalú egyeztetésben. Vajon van-e arra esély, hogy lezárják ezeket, és vajon mikor parancsoljon? Elnök úr, köszönöm szépen. Többször beszámoltam már a tárgyalások állapotáról, mindig azt reméltem, hogy lassan, de biztosan eredményről is beszámolhatok majd. Köszönettel tartozom a szlovák soros elnökségnek, hogy több területen nagy erőfeszítéseket tettek, hogy egy kompromisszumot érhessünk el. 13 háromoldalú tárgyalást folytattunk, gyakran éjszakába nyúlóan, de a kompromisszumos anyagot sem a parlament, sem a tanács nem tudta támogatni, ilyen módon tehát nem jött létre megállapodás múlt évben. Most tehát a tettek mezején van a labda, azaz a máltai elnökség tér felén. Elmondom, hogy miről van szó. A üvegház kérdéséről, a kivételi szabályozásról, az elővigyázatossági intézkedésekről, illetve a peszticid határértékekről, és a vetőanyagról. Ezek a fő kérdések, melyekről vita van, de a, hossz, a jó ellenőrzésekről sem sikerült áttörést elérni. Ami az érvényesítést illeti, a parlament nagyon kompromisszumkésznek mutatkozott. A 13 háromoldalú tárgyalás során valóban sok kompromisszumot kötöttünk, például a közösségi szabályozás tekintetében. Ezt a tanács és a bizottság nem akart elfogadni, hát feladtuk sok ponton az úgy gondoltuk, hogyha beadjuk a derekunkat, a tanács is lép egyet felénk, ám a tanácsnál úgy áll a dolog, hogy a tárgyalási mandátum az első három oldalú tárgyalás óta nem változott. Nehéz helyzet ez, hiszen ha mi kompromisszumot teszünk, akkor abban kell reménykedni, hogy a kompromisszumokat a tanács elfogadja a legutolsó kompromisszumos javaslatokat nagyon rövid határidővel juttatták el az Agri tanácshoz, így az Agri tanács nem tudott dönteni, ráadásul az egyes tagállamok véleménye nagyon távol van egymástól, tehát nagyon nehéz lesz valószínűleg egy közös pontot találni a tanács soraiban. Azt reméljük, hogy a máltai soros elnökség, akivel már tárgyaltunk, igyekszik majd kialakítani a tagállamok közös álláspontját. A máltai elnökség éppen bilaterális tárgyalásokat folytat, és legkorábban március végére sikerül majd a 15. triadógus ülést összehozni. Decemberben előzetesen uh, megakadtak a tárgyalások, és ekkor azt mondtuk, egy kis szünetre van szükségünk gondolkoznunk kell, hogy folytatható egyáltalán ilyen módon a tárgyalások menete. Végezetül azt sem zárom ki, hogy nem jön létre megállapodás. Hogyha egy olyan megállapodás jönne létre, amely számunkra elfogadhatatlan, akkor világossá kell tennünk, hogy az megállapodást nem tudjuk támogatni. Nagyon világosan és nyomatékkal mondom a bizottság irányában, hogy arra számítunk, hogy el, ellépnek a régi álláspontjuktól. A bizottság egy kompromisszumot nyújtott be, miszerint a bioélelmiszereknél nem lesz határérték, hanem egyből, hogyha a peszticideket kimutat, ha kimutathatóak a biotermékekben, akkor ezt eh, elveszik a tanúsítványt. Hát ez nem életszerű. Az ágazat képviselőivel tárgyaltunk tegnap, és azt mondtak, hogy túl korai még a hat, korai még a határértékekről beszélni. 2000 20-ban szeretnénk látni a bizottság jelentését, mely felderíti, fellebenti fájtlat, milyen a helyzet. Még egyszer mondom, a parlament delegációja kompromisszumokat készített el, és itt az ideje annak, hogy a bizottság is változtasson az álláspontján. Az is zavart, személyesen, hogy az agrár biztos egy interjút adott a Grüne Woche kapcsán egy nagy német napilapnak szombaton, múlt szombaton, ahol az ökológiai rendeletről szóló tárgyalást összekapta, összekapcsolt az ehek betegséggel. Ki gondolta volna, hogy az ökológiai rendelet és a 2012-es ehek betegség bárhogy összefüggen, ez csacsiság, hogy enyhén mondjam. És hogyha meg azról derül ki, hogy kevés peszticid van ezekben a termékekben, akkor azt mondja, hogy ez a tényeken felülemelkedő, tényekre fittyet hányó, post-factual. Hát azt gondolom, hogy ezzel tényleg olajat, vagy olaszul benzint önt a tűzre, szítja a tüzet, eh, és a tárgyalás lehetőségét lehetetleníti el. Így nem lehet tárgyalni, és a bizottság nem mondhatja azt, hogy egy rendeletet hozunk létre az ágazat szándékai ellenében. Ez nem fog működni. Egész egyszerűen nem működhet. Mondom, még mindig nem adom fel a reményt. Lehet talán a máltai elnökség alatt megállapodásra lehet jutni, de csak annak volna értelme, ha olyan többletértéket érnénk el, amely a jelenlegi szabályozással összevetve valóban messzebb mutató, máskülönben pedig nincs érdemes, nem érdemes tárgyalni, és legfőképpen nem érdemes magunk ellen ható kompromisszumokat kötni. Hát ennyit akartam mondani, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig áttérhetünk a képviselő kérdésére. Linz úr az első felszóló. Köszönöm szépen. Elnök úr. Az eddig megtartott 14 trilóguson jelen voltam, és én is igazolhatok néhány dolgot, amit Hojszlin kolléga mondott. Szerintem minnyáján gondoljunk vissza a tegnapi meghallgatásra, kicsit szálljunk magunkba, és gondolkozunk ez, el azon, hogy a máltai elnökséget hogy tudjuk kompromisszumra késztetni, hiszen nem arról van szó, hogy túl sok a folyamatban lévő építkezés, hanem hogy már elég sok mindennel foglalkozunk a trilógusokon, és most főleg a politikai akaraton múlik, hogy még nem értünk el kompromisszumot, de szerintem nincsen értelme annak, hogy március 22-éig az első trilógusig ne történjen semmi. Tehát igenis ott leszünk, és áprilisban és májusban folytatjuk a trilógust, és elképzelhető, hogy júniusban ismét ugyanabba a helyzetbe kerülünk, mint múlt szeptemberben. És uh, szerintem ez eléggé világos jelzés. És uh, a megoldás szerintem az, hogy térjünk vissza a tárgyalóasztalhoz. Köszönöm. Esetleg ugyanezt meg lehet ismételni, amikor a máltai elnökséggel találkozunk. Tehát erősen képviseljük majd az álláspontunkat, hiszen eléggé sokat vártunk már. Andrieu úr? Oui, merci, monsieur le... le... Köszönöm szépen, elnök úr. A 14 ülésen Nekem is alkalmam volt részt venni a három egyeztetésben. Szeretnék köszönetet mondani, hogy ilyen türelmesen tárgyaljuk ezt, és aztnak is nagyon örülök, hogy az ágazat képviselőit meghívtuk tegnap. Ezáltal azt hiszem, hogy sokkal veretesebb lesz majd a mi álláspontok itt a parlamentben. Úgy azt hiszem, hogy egy kis tünetre szükség van, hogy egy kicsit összeszedjük a gondolatainkat, hogy hogyan lehet mindezt legsikeresebben megoldani. Egy új vizsgálódásra van szükség, hogyan lehet ezt, mindezt megfelelően lezárni. Én azt gondolom, hogy a párbeszéd, illetve a háromadó egyeztetés során a parlament mindig is konzekvens volt. Remélem, hogy a máltai elnökség előkészíti megfelelően ezt a kérdést, és igazi tárgyalási mandatommal érkezik majd a három egyeztetésre, amit a tagállamok többsége ajánl nekik, és így igazán lehet haladni majd. A jelentéstevő elmondta, hogy mik jelentik a vitás pro- problémákat, a küszöbök, a ellenőrzés. Ezzel kapcsolatban a társjogalkotók álláspontja nagyon közel áll egymáshoz, vagy akár meg is egyeznek. A bizottság feladata, szerepe pedig az lenne, hogy segítsen nekünk abban, hogy végső döntése jussunk. Tehát nem zavart kell kelteni a bizottságnak, már elnézést, hogy én nyíltan fogalmazom, fogalmazok, hanem éppen, hogy segíteni kéne a két társjogalkotónak, hogyha már ilyen közel áll az álláspontjuk. Jó lenne, hogyha mindenki tisztán látná a szerepét, hogy végre megoldódjon ez a helyzet az egész ágazat, illetve az itt dolgozók is azt várják, hogy végre megoldódjon ez. Az új szabályokat várja az egész bioágazat, mi pedig nem tudunk semmit eredménnyel szolgálni. Jól lett tehát, hogyha mind a három szereplő komolyan venni a szerepét, és egy megfelelő munkamódszert kell kidolgoznunk. Thank you, Chairman. Um, I also have been attending these trilogues on behalf... Köszönöm. Én is uh, részt vettem az ECR nevében a trilóguson, és eléggé ellentétes uh, hangokat hallottunk a taktikánkkal kapcsolatban, és uh, olyan uh, összetett jogalkotási anyagról van szó, ahol szinte minden sor számít, tehát több ezer sor van, és igazából még a feléig sem jutottunk el. Tehát sokkal jobb stratégiát kell kialakítanunk, hogy a tárgyalások végső fázisában hogyan kezeljük a dolgot, és meg vagyok győződve, hogy a végső trilógus végén kompromisszum lesz a három intézmény között, de szerintem nem tisztességes úgy jellemezni, hogy mi kompromisszumkészek vagyunk, és a tanács meg nem. Tehát a idő tartam alatt és a mandátumunk segítségével igazából nem voltunk képes a trilógusokon megállapodást elérni. Tehát most itt nem feltétlenül mondom azt, hogy nem dolgozunk keményen, nagyon keményen dolgozott mindenki, és én eh, nagyon egyetértek Linz úrral, hogy nagyon keményen kell dolgoznunk, és pedig eh, a kulisszák mögött. Tehát a kulisszák mögött együtt kell működnünk, azért, hogy elfogadható megalapodás szülessen a trilóguson. Itt szeretném megkérni az előadót, hogy volt egy magán megbeszélése a máltaiakkal, de árnyék előadóként nem tudjuk, hogy miről volt szó. De a múlt trilógus elmúltával tettem néhány javaslatot, hogy hogyan folytassuk, és nem tudom, hogy most így haladunk-e előre. Tehát mindenképpen gyorsa, gyorsítani kell a munkán, profi munkát kell végezni, támogatom. És ez ahogy Heuslink úr mondja, nagyon-nagyon rövid határidőnk volt. És most megragadom a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy Németországon és Ausztrián túl hol, hol van még ez a rendelet? Ez mindenkinek szól, ez mindenkire vonatkozik. Az emberek meg egy-két nappal előtte meghívott küldön, hogy jöjjenek Brüsszelbe tárgyalni, nem elég. Köszönöm. Dante képviselő. Dante. Merci, Monsieur Président. Köszönöm szépen, Elnök úr, megköszönöm a jelentéstevőnek a beszámolóját, és megköszönöm azoknak az árnyék jelentéstevőknek, akik mindig nagy áldozatok árán eljárnak ezekre a egyeztetésekre. De hogy ez itt az imént elhangzott, másfél évvel ezelőtt szavaztuk meg ezt a szöveget itt a szakbizottságban, talán annál még kicsit régebben is. Jött-ment ez az anyag, hogyha az összes asszisztens elmehetne egy nyílt ülésre, amit, az árnyék, amit a jelentéstevő hív össze, az nagyon pozitív lenne. Ezzel egyetértek, és akkor azt hiszem, hogy összefognánk az összes kérdést, és ráláthatnánk mindenre. A sajtó elkezdett eh, azzal kapcsolatban érdeklődni, akkor most milyen hosszú is lesz ez az egész szöveg. Szerintem eh, ne roncsuk a már elég is elég rossz helyzetet. Dorfman kolléga következik. Köszönöm szépen az előadónak, és köszönöm az információkat. Még egyszer a határértékekre térek át, hiszen van egy olyan rossz érzésem. Remélem, hogy nincs igazam, hogy mégis csak egy rossz kompromisszum születik, és a rossz kompromisszum pedig az, hogy minden úgy marad, mint ma. Tehát ma az a helyzet, hogy mondjuk Olaszországban van egy élelmiszer, és találnak benne valamilyen peszticid nyomot, határérték környékén, akkor az Európai Unióban nem hozható forgalomba. És hogyha Ausztriában, Németországban állítják elő, akkor ugyan ezzel a peszticid maradékokkal forgalmazható mindenhol, Olaszországban is. Tehát Belgium és Olaszország bevezette ezeket a peszticid maradék határértékeket. Az államok pozíciói megkeményedtek, és a német mezőgazdaságban más a helyzet, mint nálam, Olaszországban. És szerintem ez lenne a legrosszabb megoldás, hogyha minden úgy maradna, mint ahogy most van. Tehát ne legyen olyan helyzet, hogy különféle megoldások vannak, különböző termelési szabályzások olyan termékekre, amelyek az egész Európai Unió területén forgalmazásra kerülnek. Tehát például a saját régiómban nagyon sok az alma, és hogy a déltiroli alma ne lehessen az Európai Unióban forgalmazható, azt nem tartom igazságnak. És ennél bármely kompromisszum jobb. Tehát a, a biogazdaságból származó termék tényleg ugyanan határértékeket kell, hogy felmutasson, mint egy hagyományos termék? Tehát mondjuk, hogyha átlibeg valamilyen növényvédő a szomszéd kertjéből, és megtalálják a nyomát, akkor az a termék már nem bio. Szerintem azért legyünk magunkhoz őszinték. És hogyha egy megfelelő kompromisszumot találunk, akkor szerintem az mindenkinek jó lenne, és mindenképpen európai megoldást kell találni. Köszönöm. Európai megoldás. Köszönöm szépen. Én is csatlakozom a köszönőkhöz, akik megköszönik az előadónak a jelentést. Nekem is az a véleményem, hogy itt nagyon óvatosnak kell lennünk a határértékek kérdésében, hiszen hátúra sül el a puska. Szerintem jó lenne, hogyha a tanács politikai véleményét és a parlament politikai véleményét is meghallgatná a bizottság, és eltérne a jelen pozíciójától. Tehát nem csak Németország és Ausztria esete megemlítendő, hanem azzal is foglalkozni kell, hogy mennyire különböző a helyzet a különféle tagállamokban, és jó megoldást kell találnunk. Részben tényleg az a helyzet, hogy nagyon sok gazdaság ügyel arra, hogy olcsó importokat kapjanak, és akkor ezt belekeverik a saját termékeikbe. Tehát szerintem ez borzalmasan káros lesz a bioszektornak, hiszen eh, igazából a bioszektor így teljes mértékben elveszti a hitelességét. És nem szabad a szintet lejjebb vinni. Még egy pontról szólnék, ez pedig a vetőmag, és uh, itt is, itt sem értem a tanás pozícióját. Az ágazata fejlődnie kell, és meg kell értetnünk, hogy érdemes bió vetőmagot előállítani. Tehát itt az a magyarázat, amit itt hallottunk, és ahogy itt a vetőmag rendeletben olvashatjuk, emlékeztetek 2013-ra, amikor kaptunk a bizottságtól egy vetőmag tervezetet, és ez ellen pedig kivonultunk. az utcára, és azt mondtuk, hogy ez így nem megy. Tehát mindenképpen tudnunk kell, hogy ez mit jelent, hogyha jelen szabály véget ér. Tehát az biztos, hogy nagy vetődések lesznek, de hosszú távon a biovetőmagot érje meg termelni és Hogan biztosnak nem kellene túl érzékenynek lennie, amikor olyan híreket hallunk, amilyeneket. Ezt a mezőgazdaságban megszoktuk, és szerintem nem szabad itt túlreagálni a dolgot, tehát minnyáján érdeketek vagyunk abban, hogy a bioágazatot továbbfejleszünk, és ezzel tartozunk a gazdálkodóknak. Innovatívak, és a bioszektornak pedig fejlődnie kell. Jár képviselő? Először is köszönöm. Eh, köszönöm az Árnyi. előadóknak a kérdéseket és a megjegyzést. Szinte az a benyomásom támad, hogy legalábbis a tanácsnál jobban értekelek abban, hogy ne legyen kompromisszum, ne állapodjunk meg, de mielőtt bármi rossz megszület, inkább semmit sem csinálnak. A kérdésem pedig az, Heusling kolléga nagyon jó struktúrált anyagot mutatott be, de még vannak vitáspontok. A határértékeket, ha megegyezünk, akkor igazából lehetnek kilincsnek használni, hogy a többi problémára is rányissuk az ajtót? Tehát lehet, hogy így lehetne a többi problémát is jobban megvilágítani. Köszönöm. Ich möchte jetzt gar nicht die anderen Themen auf. Beide sich unterstützen kann. Ich denke mal, was man... Nem akarok olyanokról beszélni, amiről a többiek már beszéltek, de valamiben meg kell állapodnunk. Tehát, hogyha egy irányelvben 18 hónapig ülünk, és még mindig sehol sem tartunk, akkor ez azt jelenti, hogy az ágazat totálisan elbizonytalanodik. Tehát már egyedül hihetetlenül sok idő telt el. Ez igazából gondatlanság, hogy nincs több kompromisszum az asztalon, és az ágazat fizeti meg ezt a totojelzést. El kell mondanunk, hogyha a, hogy a legrosszabb kompromisszum is jobb, mint semmi. A legrosszabb kompromisszum is jobb, mint ez a bizonytalanság, ami most van. Tehát igenis, hogyha meg nem látunk kompromisszumot, akkor ki kell jelenteni, hogy nem megy, befejezzük. Tehát nekünk van egy világos mandátumunk, és a mandátumon belül tárgyalunk, de nem a mandátumon túl. És azt is ki kell jelentenünk, hogy ha már nem megy, akkor ez már nem a parlament felelősség. Köszönöm szépen, Egnyú képviselő. Yes, thank you. This... Köszönöm szépen, hosszú ideje vitázunk már ezen, ugye? Van egy speciális kérdésem Martin Heislinghoz, hiszen skandináv farmerek lobbiztak nálam, akiket igen aggaszt, hogy nem folytathatják az ideigi tevékenységeiket, mégpedig hogy olyan, ter, olyan földön termeljenek, ami még nem fogyott meg. Halljuk az organikus termékek tisztaságát, hogy egy nyomnyi peszticid sem maradhat bennem. Az organikus ö, búza 30 tonnájában 100 kilogram következő anyag maradhat, tojás, héj, madár, ürülék, fa, forgács. Ez úgy tűnik, hogy senkit sem zavar, hiszen mindenki felismeri, hogy teljes százszázalékos tisztaságot nem lehet elérni a mezőgazdasági termékek területén. Engem a brit organikus gazdálkodók már két éve nem vették fel velem a kapcsolatot, felmerült tehát a kérdés, hogy egyáltalán szükségünk van erre a jogszabályra. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy mindenki emlékezhet, hogy annó, amikor elkezdtük ennek a dossziének a munkáját, a bizottság a tan és a tanács nem voltak nagyon lelkesek És azt hiszem, hogy ez a szellemiség határozza meg továbbra is a munkánkat. Teljesen egyetértek Nósel asszonyjal, hogy amennyiben a tárgyalások ilyen hosszú ideig tartanak, akkor a végeredmények tekintetében nem lehetünk biztosak, és az egyes álláspontokat sem lehet körvonalazni. Az elnökségnek ezt tudnia kell, nem tudom, hogy az előadónk mikorra akar egy rövid tájékoztatót elkészíteni. Minden érintett félnek át lehetne ezt adni, hiszen eh, ha az ember egy írásos dokumentumot összeállíthat, akkor ez az egész képet megváltoztatja. Köztinger asszony, látom, hogy ki szót kér. Igen, csak nagyon rövid észrevételt szeretnék tenni. Azt hiszem, hogy a bio rendelet 90%-ában megegyeztünk, és itt egy-két pontban még nincs megállapodás. Hogyha ezt most visszadobjuk a kezdőkockára, akkor a régi helyzet jön létre, melyről Dorfman kollega is beszél, tisztázatlan marad a helyzet, a régi státuskvóhoz térünk vissza. Tudom, hogy nagyon sok szövetségi szervezet van, akik nagyon nagyra értékelnék, ha ezt megtennénk, tehát a régi szabályozást biztosítanánk, de ezzel az ágazatot nem szolgálnánk. Nagyon sok fontos megállapítás van már ebben a tervezetben, éppen ezért font, azzal tartozunk az ágazatnak és a gazdálkodóknak, hogy jó legyen ez a szabályozás, az ellenőrzést is biztosítsuk, hiteles mezőgazdasági termelési terület legyen ez. Ja a myślałem o rzuceniu, Igen, Ahogyan mondta is, biztosítani szeretnénk, hogy megállapodásra jussunk, hosszú út előttünk, jó szám, szándékra is szükség van mindenki részére. Hajzling úr, köszönöm szépen, kedves kollégák! Szívesen átadjuk az információinkat is. Egyetértek Köztinger asszony értékelésével valóban 80%-ban megegyezésre jutottunk, és hogyha a kompromisszumokat a tanács is elfogadná, akkor ez így volna. Azonban van egy-két nyitott pont, melyről beszéltem. A peszticid határérték a bizottsági tervezetben sem a tanács, sem a bizottság által nem elfogadható. és mindenfajta más határérték tekintetében ö, ott feneklenek meg ezek a javaslatok, hogy sem a normák, sem az ellenőrzési rendszer nem egységes. A rendelet célja éppen az volna, hogy egy európai harmonizációt hozzon létre ezen a, ebben az ágazatban. Nem lehet 28 különböző szabályozást egységesíteni. A vetőanyagok tekintetében is egyetetek Köztinger asszonynal, megengedhetetlen, hogy van, aki mindig kivételt kap, más meg túl drágán termel, és a peszticidek tekintetében is reálisnak kell lenni. A, ezen felül a bizottságtól várjuk a 2020-ra ígért státuskvó jelentést, a valós helyzetet feltáró jelentést, akkor adatokra alapozhatjuk a véleményünket, de nem mondhatjuk azt, hogy a mai helyzetet befagyasztjuk, és akkor majd egyszer egy reformot akarunk végrehajtani. Szorít az idő, egyre kevesebb lehetőségünk van, és én sem vagyok hajlandó végestelen végig tárgyalni. A máltai elnökség alatt még három vagy négy háromoldalú tárgyalást eh, lefolytathatunk, és addigra vagy létrejön egy megállapodás, vagy azt kell mondanunk, hogy nem sikerült elérnünk a megállapodást. Remélem legalábbis, hogy azokban a kérdésekben, ahol már kirajzolódott az egyesség, meg tudunk egyezni véglegesen. Az import tekintetében figyelni kell arra is, hogy az európai normáinkat ne veszélyeztessük azáltal, hogy olyan normákat engedélyezünk az importárok tekintetében, amelyek sokkal alacsonyabbak, puhabbak, mint az európai normák. A tanács, a parlament és a bizottság közösen azt mondja, hogy az importokra az európai norma kell, hogy vonatkozzon. Erre minden eh, hozzánk szállító be kell, hogy rendezkedjen harmadik államokból jövő importokra vonatkozik ez. Még egyszer mondom, csak a kompromisszum kedvéért, csak a megállapodás kedvéért mindenfajta olcsó kompromisszumot megkötni nem vagyunk hajlandóak. Ránk hullik vissza, hogyha betarthatatlan szabályokat fogadunk el. Dolgozzunk még a megegyezésen. Március végéig mi a parlament nem tétlenkedünk, elkészítjük a tárgyalási álláspontunkat azért, hogy március végén az utolsó trialógus fázist elkezdhessük. Fontosnak tartom azt is, hogy az ágazattal a tárgyalást folytassuk. A tegnapi, az ágazattal folytatott tegnapi beszélgetés alapján megerősíthetem, hogy az ágazat visszajelzése alapján az ágazat képviselői úgy gondolják, hogy a parlament eh, anyaga és véleménye számukra a leginkább elfogadható. Azt hiszem, ezt figyelembe kell venni. Köszönjük szépen, Hajzling úr. Egy kérdésem is volna. Egy kérésem volna le tudnának ülni ön és az árnyék jelentéstevők, és fel tudnának vázolni olyan opciókat, amelyeket elénk terjeszthetnének? Azután a frakciók megvitathatnák ezek, ezt a álláspontot, és még március 30, 23, 23 előtt visszatérhetne a bizottsághoz, és megvitathatnánk itt is ezt a kérdést. Pontosan tudnánk, hogy mit gondolnak az egyes képviselők, illetve a frakciók a kérdésről. Mit gondol erről? Most pedig befejezzük az ülést, és ne felejtsék el, hogy fél hétkor fiatal gazdákkal van a képviselők termében egy találkozónk. Most taktikai szünetet tartunk, és két perc múlva a koordinátorok ülésével folytatjuk a munkát.